forrásaig nem születik vele szemben ellenvetés. Egy helyesbítést kell ö, közölnöm. Ö, a mai ülés jegyzőkönyvében benne van a helyesbítés. A 204-es cikk alapján ezt a helyesbítést elfogadottnak tekintjük, hogyha 48 órán belül egyik frakció egyik tagja sem, ö, illetve 40 képviselő nem kezdeményezi annak elutasítását. A napirend végleges tervezete, amelyet az elnökség, az elnökök értekezlete február 5